Sri Lankai helyzetről fogunk eszmecserét folytatni. Elsőként a szerzőknek adom meg a szót, legelsőként is Kárs Lüternek. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem fordul elő olyan gyakran, hogy az ember itt áll, és annak örül, hogy véget ért egy háború. De 2000 2009-ben tényleg véget ért a háború, 2010-ben pedig egy megbékélési testület kezdte meg működését Sri Lankán, elindult az aknamentesítési munka is, augusztusban pedig egy bizottság állt fel, melynek feladata az eltűnteknek a felkutatása, és választások voltak az ország északi részén is. Ezek pozitív események, de sajnos ismét gyülekeznek a sötét felhők az ország fölött, hiszen azt kell, hogy lássuk, hogy ezzel egyidejűleg szexuális támadásokra kerül sor, konfliktusok kerekednek, az igazságszolgáltatás munkatársait fenyegetik, és a védtelen háborús özvegyek fenyegetés áldozatává válnak. Sri Lankának sürgősen el kell kezdenie foglalkozni ezekkel a problémákkal. Fel kell állítani egy bizottságot, amely biztosítja, hogy a konfliktus két oldalán háborús bűnöket elkövető személyek bíróság elé kerülnek, és az igazságoság pallosa sújt le rájuk. Az ENSZ-ben egy jelentés készül, ez is egy szükséges lépés, Egyébekben pedig az ENSZ egy saját vizsgálóbizottságot fog felállítani a helyzet elemzésére. A háborús bűnökért felelős személyeket mindenképpen felelősségre kell vonni, aki pedig erőszak áldozatává vált, eh, azokat is könnyebb megbocsátásra, megbékélésre, felejtésre kérni, hogyha az igazságosság győz. Reméljük, hogy Sri Lanka ezzel elindul a jobb jövő felé vezető úton. Köszönöm szépen Slüter kolléga, most pedig Gomes asszony kap egy percben szót. Az Európai Parlament már több állásfoglalást is elfogadott Sri Lankával kapcsolatban, és a nemzeti megbékélés problémájával kapcsolatban is állást foglalt. Elutaztunk az országba, kételyek, de remények közt Fontos, hogy a háborús bűnöket kivizsgálják, különösen a konfliktus végén elkövetett bűnöket. Sajnos arra a végkövetkeztetésre kellett, hogy jussunk, hogy a háborús bűnöknek a feldolgozásával nem foglalkoznak. Még mindig a büntetlenség az általános gyakorlat azok esetében, akik különösen a háború végén elkövetett gaztettekért felelősek. A kormány most megpróbálja elhallgattatni a helyzet kritikusait, és nem engedi meg, hogy független szervezetek például a háborús bűnökkel kapcsolatban vizsgálódjanak. Felszólítjuk a sri lankai kormányt, hogy támogassa az ENSZ főmegbizotját annak vizsgálódásai során. Egy nemzetközi független mechanizmus működését biztosítsa, hiszen ez elengedhetetlen előfeltétel a Sri Lankai békének. A megbékélésnek igazságosságon kell alapulnia, enélkül az lehetetlen. Köszönöm szépen, Van Orden kolléga kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr, először is Liszek kollégának szeretném megköszönni, hogy előbb rengedett a listában. A tamil diaszforában élők gyakran nem fogadják el az LTT legyőzését, pedig ez egy szörnyű terrorista szervezet volt, amely 30 évig eh, többek között a tamilokat is rabságban tartotta. Most pedig itt a lehetőség, hogy a jövőbe tekintsünk, eh, meghaladjuk a múlt hibáit, és biztosítsuk, hogy az állam újraépítse a Sri Lankai gazdaságot, és egy demokratikusabb, prosperálóbb jövőt építsen ki minden etnikai csoportba tartozó Sri Lankainak. Hiszem, hogy a sri lankai hatóságok egy nagy erőfeszítéseket tesznek, de még sok mindent kell tenni. Ezen a héten emlékeztünk Nelson Mandélára, aki 27 év börtönbüntetés után a megbékélés nagy üzenetét adta át mindenki számára. Nem akarunk itt az igazság prédikátorai lenni, de azt várom, hogy ez sri lankai hatóságok egy további lépést tesznek a hígattan gondolkozó tamilok irányába, és a tamil diaszporától pedig azt kérem, hogy köszönöm Van Orden kollega, Murphy kollega kap szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Ne fogygodjuk el a jobb oldal érvelését, aki a tamilokat akarja bevádolni világban, azért, mert szörnyű módon bánnak az emberi jogokkal Sri Lankában. Az emberi jogok jogi szervezetek joggal hívják fel a hatóságok figyelmét a Rajapaksi rezsimre, hiszen az olyan kormányzati vezetők, mint Cameron Nagy-Britanniában egyszerűen behúnyják a szemüket az emberi jogok lábbal téprása kapcsán gazdasági érdekek miatt. Négy évet ért véget a véres és brutális polgárháború, négy éve lett vége a genocidiumnak, ahol 70 ezer tamilt mészároltak le a háború végén, de még mindig nincs hiteles, átlátható és teljes felderítése annak, hogy a Sri Lankai kormány milyen háborús bűnöket követett el, a büntetlenség pedig fennáll. A megbékélési bizottság általában misimosi nem határozott ítéleteket hoz, éppen ezért egy független nemzetközi vizsgálóbizottságot kell minél gyorsabban felállítani, annak érdekében, hogy az áldozatok esetét fel lehessen tárni. Az ENSZ már elárulta a tamil közösséget eh, nem bízhat a nemzetközi közösségben, ezért eh, maguknak kell például a Tamil Szolidaritási Szervezetben megküzdeniük az igazságért. Köszönöm szépen, Murphy úr! Deva úr egy kérdést intéz önhöz, elfogadja? Elfogadom. Köszönöm, Murphy úr, nagyon kedves, hogy elfogadja ezt a kérdésemet. Elnök úr, hogy tegyem fel ezt a kérdést Murphy úrnak, aki úgy tűnik, hogy Sri Lanka szakértő, hogy mondja el nekem, hány tamil én Sri Lankán, hányan élnek délen, és hányan élnek északon. És Kolombónak, a fővárosnak milyen a tamil lakossága? Köszönöm, Deva kollega, Murphy kollega Köszönöm ezt a kérdést. Én nem állítottam, hogy tamil szakértő vagy sirilankai szakértői volnék. Persze örömmel látogatnám meg én is a Lankát, mint ön, de a sirélankai kormány többször visszautasította a vízumomat azért, mert a tamilok ügyében szálltam síkra. Nem tudok konkrét számokat mondani a tekintetben, hogy hol és mennyien laknak a tamilok északon és északkeleten, de persze Kolombóban is sok tamil van, és ők is diszkrimináció áldozatai. És mindig arról beszéltem, hogy a, szana, sz, sz, sz, a mindkét etnikai közösség közös Sri Lankájáért szállok síkra. Nagyon sajnálom, kedves Deva úr, de hát ezt beszédben beszéljék meg, most pedig Benőin kollega kapszót. Uh, thank you, thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Négy év telt el azóta, hogy a konfliktusnak vége lett a sri lankai eh, kormány és az LTTE e között, és még mindig vannak eh, emberjogi aktivisták, akiktől tudjuk azt, hogy büntetlenül maradtak a háborús bűncselekmények. Az elsfoglalási indítvány kiegyenlített indítvány, és azt gondolom, hogy hitelt ad az előrelépésnek, a fejlődésnek, különösen ami a szaknementesítést illeti, illetve az északi tartományban a választásokat. A sílankaiaknak joguk van megtudni azt, hogy mi történt eh, barátaik, a családtagjaikkal a polgárháború során. Nagyon fontos, hogy független eh, nyomozó csoport eh, végezze a munkáját mind a két oldalon, mind a két oldalon, a konfliktuson ezt hangsúlyozni szeretném, erre feltétlenül szükség van. És a sílankai kormányt felszólítjuk arra, hogy független nyomozást valósítson meg. Hogyha a sílankai a kormány ezt nem teszi meg 2014 márciusáig. Az ENSZ-nek joga van arra, hogy egy független saját vizsgálbizottságot indítson el. Éppen ezért az EU főképviselőt arra kérem, hogy a silangai kormány aktív párbeszédet indítványozzon, és felszólítom Raja Paska elnököt, hogy indítsa el a vizsgálóbizottságot hasonlóan ahhoz, amit már egyszer elindítottak az eltűntek megtalálása, felderítése érdekében, és reméletek a megbékélés így meg, megszületett. Köszönöm. Köszönöm szépen, Benyen kolléga. Leinen kolléga viszont kérdést kíván feltenni. Fogadja el. Do you allow a question of colleague Leinen? Tehát válaszol -e Leinen kolléga kérdésére. Parancsoljon. Itt vagyok. For civil war there was a lot of chaos. 30 évnyi uh, polgárháború után eh, drámai események voltak. A kollégák most azt mondják, hogy javult a helyzet. Ő most a velencei határozatról beszél, és arról beszél, hogy átfogó 2014 márciusig egy átfogó vizsgálatot kell végrehajtani. Ezt reálisnak tartja, és miért egy ilyen rövid határidőt irányoz elő? És miért nem azt mondja, hogy in due time, megfelelő időben? Hát 2014 március, ez teljesen irreális. Köszönöm. Well, certainly I agree. Nos, egyetértek, hogy nem volna reális 2014 márciusáig egy ilyen vizsgálatot végrehajtani, de azt kérjük, hogy kezdjék meg ezt a vizsgálatot. Az ENSZ március 2014 március ülése üléséhez igazítottuk ezt, hogy eddig induljon el a vizsgálat. A vizsgálat megindításának folyamata egy jelzés volna az elnök részéről, a tekintetben, hogy felszólítja a bírákat, hogy kezdjék meg a vizsgálatot a saját területükön. Köszönöm szépen, Benoin kollega, most pedig Lisek kollega szól, mint szerző. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt elnök úr, biztos úr, kedves kollégák. Legfőbb ideje, hogy Sri Lanka kérdéséről ismét vitát nyitassunk, hiszen szörnyű polgárháború pusztított Sri Lankában, embereket erőszakoltak meg, embereket telepítettek ki, hogyan lehet a békét megteremteni Sri Lankában? Először is az állam struktúráit kell újraépíteni, és olyan állam legyen ez, mint az Egyesült Királyság vagy az Európai Unió, ami olyan hosszú ideje működik együtt Sri Lankával, segítsen Sri Lankának, transferáljuk a know-how-t, tehát vigyük át a szaktudást arról, tudásunkat arról, hogy hogyan működik egy demokratikus társadalom, biztosítsuk már végre, hogy a különböző etnikai csoportok békében élhessenek egymással. Vizsgálatra lesz szükség, enélkül nem fog menni a dolog, és remélem, hogy ezt meg is teszik végre és hagyják. Köszönöm. Köszönöm, Lisek kollega. Eddig a szerzők, most pedig a frakciók nevében szólalnak fel a képviselők, először Bent Poszált egy percben. Elnök úr, Sri Lankán etnikai konfliktusnak a szemtanúi vagyunk, amely a gyarmatosítás utáni helyzet miatt alakult ki. Európai Unióként nem szabad, hogy azt a hibát kövessük el, amit a korábbi gyarmatosító hatalmak talán tettek, úgy gondolom, hogy a fegyver szünettől, vagy a háborúmentes állapottól el kell végre jutnunk a békéig. Az igazi béke azonban csak az igazságosság talapzatán alakulhat ki, és igazi béka csak akkor lehet, hogyha belső béke uralkodik az országban. Nem szabad tehát hogy csak arra összpontosítsunk, hogy a többségnek és a kisebbségnek megfelelő jogai legyenek, hanem fontos a belső kiegyensúlyozottság és fontos az igazság feltárása. Én fontosnak tartom a dátumot. Úgy gondolom, hogy különben gyakorlatilag soha napján kiskedre halaszthatjuk el a béke beköszöntét, ahogy a Szerbiában és máshol is történik. Ezeket a bűnöket fel kell deríteni mindkét oldal érdekében, és ezt a feladatot, ezt föl kell vállalni a többségnek. Elnök, köszönöm szépen, Poszelt kolléga, most Geringerdő Odenberg képviselő asszony kap egy percben szót. Köszönöm, elnök úr. Novemberben a Commonwealth csúcs találkozóján a nemzetközi közösség kritizálta a sirankai hatóságokat, miszerint nem állítják törvény, törvényszéket bíróság elé a háborús bűnöket elkövetőket. 80-100 ezer embert embert gyilkoltak meg, ezer kényszerült otthonát elhagyni. Nagyon fontos normalizálni a helyzetet az északi részen, a menedéktáborokat bezárni, és az aknamentesítést elvégezni. Mi várunk egy részletes vizsgálatot az összes elkövetett háborús bűncselekményről, még a civil háború kirobbanása előtt. Nem könnyű háború után úgymond a számlákat kiegyenlíteni, nagyon fontos a megbékélés és a demokrácia. Köszönöm szépen Geringer, de Ödenberg asszony, most pedig egy percben Bielan úr kap szót. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. A sri lankai állampolgárok több évig szenvedtek a tamil tigrisek terrorjától. Az ENSZ beszámoló alapján ugyanakkor a hadsereg is bűnöket követett el, véres erőszakot alkalmazott mindkét oldal. Márpedig eh, sok nemzetiségű országban mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a, bék, hogy a különböző etnikai csoportokat kibővítsék, és ragaszkodom, hogy a kormány gazdasági és szociális programokat vezessen be, aminek segítségével a helyi lakosság, a helyi adminisztrációt kezébe veheti egy egységes államban. Tisztázni kell egy független nyomozóbizottságnak, hogy kikövette el a bűncselekményeket, Ráadásul a korrupció és a bűncselekmények is meghatározzák a jelenlegi helyzetet, enélkül nem lehet, ennek megszüntetése nélkül nem jöhet létre a demokrácia Sri Lankában. Köszönöm szépen, Bielan kolléga, most pedig Verzsá képviselő asszony kap szót egy percben. Merci. Köszönöm, elnök úr. Ez az állvási indítvány nem fogalmazza meg az összes problémát Sianka lanka kapcsán, az ENSZ állásfoglalását is el kell olvasni. Sri Lanka egyre inkább autoritár, autoritár kormányzás felé halad, az elnyomás ebben az országban súlyosbodott, a helyzet tükrében azok, akik eh, Európában eh, próbálnak meg modelleket elni, őket visszaküldi Kolombóba. Találkoztam egy 30 éves férfival, aki menedékjogot kért itt Strasbourgban, és visszaküldték Sri Lankába. Hat hónappal később meggyilkolták, lelőtték két fiú testvérét és megölték, a nagybácsiját pedig megkínozták. Ez elfogadhatatlan. Nagyon fontos, hogy mobilizáljunk, mobilizálódjunk azért, hogy ezek a drámák ne ismétlhetőssenek meg. Köszönöm. Köszönöm szépen, Verze asszony. Déva kolléga szeretne egy kérdést föltenni önhöz. Parancsoljon, Déva kolléga. Michael. Does Mrs. Vergiat no? Vergi asszony. Igen, no, elnök úr. Kolombó, Sri Lanka fővárosa egyebárönt. Itt én születtem, ez egy kisebbségi város, ahol a lakosság 64%-a tamil nyelven beszél, és nem szingalézül beszél, hanem tanulul. Miről beszél Vergyi asszony? Kérem szépen én. A kollégim Garcia. Na, Vergyi asszony, parancsoljon. Elnézést, én nem látom, hogy hol van itt a probléma. Nem arról van szó, hogy ki beszél szingalézül, ki beszél tanuló, hanem hogy van-e emberjogi sértéssége, vagy nem. A civil szervezetek jelentése formálisak, a helyzet súlyosbodik, volt reménye megbékélésre, de sajnos ez mögöttünk van, máshogy kell fellépni, ahogy az ENSZ ezt kéri, és támogatjuk az ENSZ menekültügyi főbiztosát ebben a kérdésben, az emberi főbiztosát. Ja, ez... Köszönöm szépen, Verzse asszony, most Obermeier kolléga kap egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr. 26 évig tartott a polgárháború, a legsúlyosabb emberi jogi jogsértésekre került sor, és a Genfi konvenció megsértésére mindkét oldalon. 2009 óta újra stabil, a hírek szerint az országban a helyzet, a szeparatista tamil csoportok lázongásai befejeződtek jelenleg, azonban emberi jogi jogsértések számtalan esetére eh, derült fény, eltűntek vagy meggyilkoltak újságírókat, ezer ember halt meg, és az északi résznek a polgárháború elől elmenekült lakosai nem térhetnek vissza lakóhelyükre. Mit tesz az Európai Unió? Föl kell szólítani a, az országokat, hogy tisztázzák a helyzetet és fejezzék be az emberi jogi jogsértéseket. Nyilvánvalóan sokkal egyszerűbb Sri Lanka esetében az asztalra csapni, mint egy olyan nagy hatalom esetében, mint Kína. Én elmennék Sri Lankára, nyílt szemmel megvizsgálnám a helyzetet, optimista vagyok az ország jövőjét illetően. Elnök, köszönöm szépen Obermeyer kolléga, most pedig Déva kolléga kettő percben szólhat hozzá. Mr. President, thank you. Köszönöm, elnök úr. Jelzem, hogy elfogult vagyok. Sri Lankában születtem, nagyapám szenátor volt és a fő ellenzéki párt tagja volt. Nevetséges, hogy a szörnyű 30 éves terrorista elnyomást elfelejti a tisztelt ház. És nemzetközi ítéletekkel helyettesíti arról, hogy hogyan ért véget a háború. 30 éven keresztül az állam képviselői a jogállamiságot végezték a nem állami szereplőkkel szemben, akik az ártatlan lakosságot terrorizálták. Gyakran emberi pajsként használva őket. Sri Lanka egy 2600 éves egységes állam, amely megosztatlan és büszke melyet 14-szer külföldi hadseregek támadtak meg Indiából, és mind a 14-szer ősi királyék visszaverték a csaták, a támadást. Sri ugyanakkor minden euró, ázsiai állam közül a legeurópaibb. 500 éven keresztül az európai civilizáció határozta meg, először a portugál, majd a holland, később pedig a nagy-britán, vagy a nagy-britanniai um, érdek határozta meg, és 1928-ban demokratikus állammá vált, sokkal-sokkal korábban, mint a 28, common, 28 EU tagállamból 19, akik most eh, demokráciából oktatják ki Sri Lankát. Hát ez nevetséges. Azonban ez a nevetség eh, síró kacagássá válik, akkor eh, amikor a tisztelt ház úgy jár el, mint most, és ilyesfajta újjalmutatgatásra szánja magát, és különböző határidőket határoz meg egy szuverén államnak. Valóban még mindig az impérium idejét éljük, a birodalom idejét éljük, ez e kontraproduktív, ami történik, és a jelenlegi kormányt még népszerűbbé teszi. Arról van szó, hogy tartós békét kell kiépíteni, és most elvették a mikrofont de a felszólalótól, aki közben tovább mondja a mondatát, elnök Deva úr, elvettem a mikrofonját, mert túl hosszan beszélt. Murphy kollega kérdését elfogadja? Uh, thanks for, uh... Köszönöm szépen, hogy elfogadja Deva kollega ezt a kérdést. Deva kollega az állami erőszak és a nem állami erőszak közötti különbségét vázolta fel. Hogy gondolja, elfogadható-e az, hogy az állam részt vesz az emberek mészárlásában? Az állam űzi el az embereket, a médiumok szabadságát korlátozza, csak azért, mert ő az állam. Kisebbe a teher az állam vállán, mint hogyha egy nem állami szerv követél ugyanezeket az eseményeket. Hogyha Murphy képviselőtársam jól figyelt volna, akkor hallhatta volna, hogy nem mentegettem az állami erőszakot. Én csak azt mondtam, hogy a jogállamiságot védte az állam. 30 éven keresztül az állami szereplők 30 éven keresztül védték a jogállamiságot. És hogyha megnézik, hogy hogy zajlott ez a háború. 30 éven keresztül a dél az észak ellen harcolt. Az észak menekül, menekültek. Mi pedig éjszakra küldtünk az élelmiszersegélyeket. Ez egy kis elkötelezett terrorista támadás volt elnök úr, és ismét elvették a mikrofont, pedig a tolmat szívesen fordítana. Tovább köszönjük, de a kollega a spontán felszólalások körét kezdjük meg, és csak kevés felszólalónak adhatom meg a szót, hiszen előre haladott az idő. Először Skinner kollega. Megpróbálok, nem próbálok megüvöltözni. Ez az elsoglási indítvány nagyon is időszerű és fontos. Lassú az előrehaladás, és nagyon sok területen hosszú út áll még előttünk. Nagyon fontos szavahihető híre szerteni ennek a kormánynak, az emberjogi sértések az elmúlt időszakban és jelenben is léteznek. Csak nézzük meg Navi Pinai munkáját, az ENSZ képviseletében még mindig vannak meg nem oldott kérdések. A kérdések egy része a civil szervezetek, segélyszervezetek munkatársának meggyilkolására vonatkozik. Az ENSZ és a nemzetközi közösségnek kell a saját kérdéseire választ adni, tudott-e valamit tenni vagy az elmúlt időszakban. Kívülve, hogyha belülről van nyomás, illetve kívülről is, belül, illetve kívülről, akkor nem lesz előrelépés. Köszönöm szépen. Vielen Dank, Herr Kollege. Köszönöm szépen, Skinner kolléga. A spontán hozzászólások lezárása képen pedig a Repo kolléga kap Puhemies, arvostan kollega Divan Elnök úr, nagyra értékelem Déva úr szakértelmét, hogyha jól értettem, Siranka problémája a civil háborúhoz vezet vissza bennünket, amelynek 2009-ben lett vége. Szörnyűséges erőszakos felépés történt több tízezer civil gyilkoltak meg, megtámadták a kórházakat, az ENSZ speciális kiküldöttje eltogatott a helyszínre, és éppen ezért abba kell kiindulni, amit ő mondott, nagyon aktívaknak kell lennünk a megbékélés érdekében, és nem szabad megfeledkezni a háborús bűncselekvényekről, és a büntetlenséget nem szabad fenntartani. Vannak olyan beszámolók, a sirankai lakosság beszámolói, amelyek ezekre a problémákra felhívták a figyelmet. Nagyon fontos, hogy Sri a párbeszédet kezdjen a nemzetközi közösséggel, viszont aggódom az adatok miatt, miszerint a vallás szabadságot is értések érték. Köszönöm. Vielen Dank, Herr Kollege. Köszönöm szépen, Repo kolléga. Ezzel lezárjuk a spontán hozzászólásokat, és a vita zárásaképpen Csolos biztos úr kap szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! Gratulálunk az elsfoglalás intvány elfogadásához, ez siker, és kettőben kerül majd elfogadás az emberi jogi helyzetről, a, demokra- a demokrációról és a jogállamiság helyzetéről Sri Lankán. Az Európai Unió elismeri azt, hogy Sri Lanka nemzetközi alapok segítségnyújtásával jelentős fejlődésen ment keresztül a konfliktus vége óta, különösen ami az aknamentesítést illeti, az otthonokat elhagyottak, eh, elni kényszerül kezdetét illeti, az éjszakon, e, az éjszaka területeken első alkalommal kerülnek sorra, kerül a helyhatósági választásokra, és nagyon fontos, hogy a központi adminisztráció biztosítsa a szabad választásokat. További kihívások maradnak azonban még nyitva, különösen ami az emberi helyzetet illeti, az igazságszolgáltatás függetlenségét, a jogállamiság helyzetét. Nagyon fontos az elmúlt időszakban elkezdett bűncselekmények, háborús bűncselekményeket felelősségre vonni az érintetteket. Támogatjuk a sirankai kormányt abban, hogy intézkedéseket eh, fogadjon el, illetve az ajánlásban megfogalmazott eh, javaslatokat megvalósítsa a megbékélés érdekében, illetve független eh, szavahihető vizsgálóbizottság álljon fel. Más nemzetközi partnerek is hasonló erőfeszítéseket tettek, megpróbáltak értékelni az előrelépést, a fejlődést, és a következő márciusi 2014-es emberjogi csúszálkozó előtt fontos ezeket elkészíteni. Jegyeztük a vizsgálbizottság felállításában vonatkozó javaslatot az eltűntek felderítése érdekében, az emberi sértések kiderítése érdekében. Ez egy nemzeti vizsgálóbizottság lenne. Az ENSZ emberjogi főbiztosa, illetve van egy jelentéstevő, aki az otthonukat elhagyottak helyzetéről számolt be. Nagyon fontos, hogy Sri Lankában szabadon utazhassanak az ENSZ képviselői, illetve kényszerített eltűnéseket is fel lehessen deríteni. Folytatjuk Sírankát abban megerősíteni, hogy a megkezdett együttműködéseket a nemzetközi partnerekkel és az EU-val folytassa nehéz helyzetek megoldása érdekében. Az Európai Unió továbbra is támogatást szeretne nyújtani a sánkai kormánynak, annak érdekében, hogy a kihívásokkal szembe tudjon nézni. Köszönöm szépen! <clears throat> Köszönöm szépen, Csolos biztos úr. Hat állásfoglalási indtvány érkezett meg a vita végéig, lezárjuk a vitát, most pedig áttérünk a szavazásokra. A Közép-Afrikai Köztársaság helyzetével kapcsolatos állásfoglalásokkal kezdjük. Első módosító indítvány ki van mellette? Ki van ellene?